Kedves kollégák! Elnézést kérek, amiért elkéstem, kint álltam a folyosón, mert még beszélnünk kellett az ukrán, illetve grúz választási megfigyelésről. A főtitkárság, illetve az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy kevesebb megfigyelőt küldünk, mint eredetileg javasoltuk, és éppen ezért még néhány csoporttal beszélnem kellett, annak érdekében, hogy egy megfelelő kompromisszumot találjunk. Remélhetőleg sikerül az elnökök értekezletének ilyen kompromisszumot találnia. És remélhetőleg eredményesek lesznek még a ma reggeli megbeszélések. Ezzel megnyitom az ülést. Van-e valakinek napirendel kapcsolatos javaslata? Úgy látom, nincs. Az elnök közleményeit éppen letudtam ezzel. Aki elolvasta a hét jegyzőkönyvet, most esetleg felszólalhat, azzal kapcsolatosan, hogy mit, mivel nem ért egyet, úgy látom, mindenki egyetért, illetve nem olvasta el a jegyzőkönyveket. Akkor rátérünk a négyes napi rendi pontunkra. Eszmecsere Filippo Grandéval, aki az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő hivatalának fő megbízottja. Nagyon örülök annak, hogy itt van ma. Korábban már beszéltünk egymással, és úgy gondolom, hogy az ön gondolatai nagy érdeklődésre tarthatnak számot, nem csak a szűkebb szakterülete kapcsán, hanem a menekültügyel általában az érintett régióban, különös tekintettel a Szíriából érkező szörnyű hírekre. Hiszen a szíriai helyzet minden bizonyal befolyásolja majd az munkáját is. Talán nyújthat nekünk egy áttekintést a régióbeli fejleményekről. Tegnap értesültem arról, hogy Jordániába érkezett 200 ezer szíriai menekült és kb. 100 ezer Törökországba, és a határokon több ezren várakoznak, akiket nem engedtek át a határon egy polgárháború alakult ki gyakorlatilag, és nincs áttekintésünk arról, hogy mennyien indultak el Libanon irányába. És fontos látni, hogy mit jelent ez az etnikai újrarendeződés szempontjából is. Hiszen Szíriában sokféle nemzetiség él, és etnikum, és kérdés, hogy újra egységé kovácsolható-e ez a sokféle etnikum a jelenlegi helyzet után, vagy szétesik-e az ország. Drámai a helyzet. Engem személyesen nagyon megrendít a jelenlegi helyzet, és megrendít az, hogy nekünk politikusoknak milyen kevés eszköz van a kezünkben ahhoz, hogy az ottani szenvedést valamilyen módon csökkentsük. Látja az ember, hogy hogy néz ki a helyzet, de mégsem tud tenni ellene semmit. Nagyon nyomasztó érzés ez. Nagyon örülök annak, hogy ön eljött ma hozzánk, Grandi úr. Ön a munkájával gondoskodik arról, hogy a lelkiismeretünk azért kissé megnyugodjék, és ezért kérném önt, hogy most számoljon be, mondja el véleményét, és köszönjük még egyszer, hogy eljött ma hozzánk, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Amit el szeretnék mondani itt ma valószínűleg nem fogja javítani az önök hangulatát. Egy évvel ezelőtt jártam utoljára itt a szakbizottságban. Azt gondolom, hogy az UNRV a fő megbízottjai gyakran beszélnek az embereknek egy elfeledett ügyről. Sajnálatos módon azóta, hogy legutóbb itt jártam és találkoztam önökkel, a palesztin menekültek ügye még inkább feledésbe merült a korábbiakhoz képest, és egy nagyon nehéz regionális kontextusban történt mindez, amelyre az elnök úr utalt is. Ma a legfőbb célom az, hogy hangsúlyozzam, talán sokkal inkább, mint korábban tettem a múltban, hogy a közel-keleti régióban 5 millió palesztin menekült nem tud helyileg elmozdulni, fizikailag sem, és politikailag sem, hiszen úgy tűnik, hogy egy olyan politikai folyamatnak vagyunk tanulni, amely sehos, sehová sem vezet Gázában. Az elmúlt 60-70 év során talán nem a mostaniak a legsötétebb fejezetei, a, a mostani a legsötétebb fejezete a palesztinok történetének, viszont stagnál a helyzet, nincs előrelépés a közel-keleti béke folyamatban, nincs előremozdulás a palesztin állam elismerésében sem, egyenlőre legalábbis, nincs elmozdulás a palesztinok belső politikai dinamikájában sem a két fő palesztin csoport, politikai csoportosulás között. Hogyha az ember manapság palesztinként él akkor, és szétnéz, akkor nagyon kevés perspektívát lát egy jobb jövőre, legyen szó anyagi vagy politikai jövőről. Úgy tűnik a nemzetközi közösség továbbra is elégedett a status quo-val, a jelenlegi helyzettel, ami az izraeli palesztén helyzetet illet, és úgy gondolom, hogy ez nincs helyén. Nem helyén való. Ha egy palesztén például Cisjordániában él, akkor számára a jelenlegi helyzet nem elfogadható, hiszen a jogai ö, különböző szempontokból erodálódnak nap mint nap. Ez a jelenlegi helyzet, a status quo és még ez a stagnálás jellemzi a palesztinok helyzetét, és főként a palesztin menekültek helyzetét, a régió mégis rendkívüli módon dinamikus, különböző szempontból, ahogy önök is tudják, bizonyos értelemben pozitív módon, pozitív dinamikát tapasztalhatunk, vagy negatív, vagy akár drámai dinamikát is. Néhány évvel ezelőtt a közel-keleti dinamika reményre adott okot, de a jelenlegi dinamika és a jelenlegi szérhelyzet azonban sajnos nagyobb aggodalomra ad okot. Aggasztóbb trendeket, tendenciákat figyelhetünk meg, és hogyha az ember a közel-keleten és nagyon érzékeny helyzetben van, és a palesztinok helyzet egy ilyen helyzet, nagyon sérülékeny, érzékeny helyzet, akkor különösen érintik az instabilitás és az erőszak, amelyek most egészen világosan jellemzik a közel-keleti régiót, amelyben a palasztin menekültek élnek. A palasztin menekültek az elmúlt 60 évben többször is megélték ezt, gondoljunk csak a libanoni polgárháborúra, gondoljunk a jordániai fekete szeptemberre, gondoljunk az első öbölháborúra. És ugyanezt történik ma is a szíriai konfliktus kapcsán. Szeretnék beszélni, illetve röviden érinteni néhány olyan helyzetet, amely úgy gondolom jól szimbolizálja, jelképezi a palesztinokat érintő marginalizációt és stagnációt a közel-keleten. Kezdeném a gázai övezettel. Többen önök közül jártak már Gázában. Úgy tudom, hogy többek, többen hamarosan odautaznak, aminek nagyon örülök. A gázai övezet azonban már most sajnálatos módon egy elfez- elfeledett krízis színhelye. Gáza, a gázai övezet talán a jelképe annak, hogy mennyire elfeledkezett a nemzetközi közösség a palesztinokról. Csupán három évvel ezelőtt volt itt egy háború, mi az UNRVA-nál nem tudjuk abszorbálni azt a pénzügyi és egyéb segítséget, amelyet kaptunk a gázai palesztinok megsegítésére, beleértve az 1 millió menekültet is. Ez volt a helyzet három évvel ezelőtt. Ma, amikor gyakorlatilag változatlan az ottani helyzet, a legalapvetőbb programjainkat sem tudjuk megfelelően finanszírozni, ilyen a Food Aid, és más egyéb alapvető segítséget nyújtó programot, programok, amelyekre a blokkától szenvedő lakosságnak nagy szüksége van. Biztosan tudnak arról, hogy volt egy csodálatos programunk a gázai jövezetben, Summer Games címmel, tehát nyári játékok címmel, ahol különböző rekreációs lehetőségeket kínáltunk a Gázában élő gyermekeknek, és az idén sajnos megszüntettük ezt a programot, hiszen választanunk kellett az segélyezés folytatása és a nyári játékok között, és hát amellett döntöttünk, hogy ez a Food Aid programot tartjuk fenn. Van egy nagyon érdekes jelentés, Gáza 2020-ban címmel. Javasolnám, hogy olvassák ezt el, hogyha Gázába utaznak. Az ENSZ néhány nappal ezelőtt bocsátotta ki ezt a jelentést, és gyakorlatilag egy forgatókönyvet vázol arra vonatkozóan, hogy néhány év múlva hogyan is néz majd ki a gázai övezet. Sajnos nem egy vidám olvasmány. Azt a három-négy övezetet elemzi, vagy, vagy területet övezi, amelyeket különösen érint a blokád, a gazdaság, az infrastruktúra, a vízminőség és az emberek szabad mobilitása, szabad mozgásának lehetősége, tehát a gázai övezetbe és onnan ki. Néhány nappal ezelőtt egy fiatal palesztén felgyújtotta saját magát, biztos hallottak erről, az arab világban ez egy jelképes cselekedetté vált, kétségbesésében tette ő ezt a saját helyzete és a családja helyzete miatt, és lehet, hogy hallottak róla, két másik paleszti fiatal is követte a példáját, de ők nem haltak meg szerencsére. Nagyok voltak az elvárások arra vonatkozóan a gázai övezetben, hogy majd az egyiptomi változások pozitív hatással lesznek a gázai övezetre. Talán a jövőben ez megtörténhet, de Egyiptom érthető módon jelen pillanatban saját belső változásaira összpontosít, a gázai övezet egyelőre nem prioritás Egyiptom számára, de talán ez az az irány, amelybe a tekintetünket fordítanunk kell, ami a támogatást illeti, mind az életkörülmények és a politikai megbékélés szempontjából. Ez a két fő kihívás ugye a gázai övezetben ma. A marginalizálódás és az állandóan fennálló szegénység a gázai övezetben természetesen azt jelenti, hogy azok a csoportosulások, amelyek Gázában léteznek, és amelyek ki akarják használni a frusztráltságot és a, a kiábrándultságot, nagyobb mozgástérre rendelkeznek. Erőszakos cselekményeknek vagyunk tanúi, Gázából Dél-Izraelbe rakétákat lőnek, különböző más erőszakos cselekményeknek lehetünk a tanúi, de továbbra is úgy gondoljuk, hogy a blokád hosszú távon nem szolgálja a régióbeli országok biztonságát, különös tekintettel Izraelre és Egyiptomra. Kérem, ne felejtsék el, hogy a gázai övezet továbbra is egy olyan gazdaságra támaszkodik, amelynek az alapját vagy az illegális fekete gazdaság és a csempészés képezi, vagy pedig az, az támogatott, a nemzetközi közösség által támogatott gazdaság, amelyet a nemzetközi közösség különböző segélyprogramok révén támogat, ez hosszú távon nem fenntartható, és a Gáza 2020 jelentés ezt teljesen világosá teszi. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy az UNRVA, tehát a hivatalunk nehézségekbe ütközik, ami a programok folytatását illeti Gázában, és ez is a fenntarthatóság, fenntarthat, a helyzet fenntarthatatlanságát jelképezi. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a hivatalunk a lakosság kétharmadát látja el a különböző szociális programjai révén, ezért én mindenképpen szeretném felhívni itt a figyelmet arra, hogy milyen fenntarthatatlan és szörnyűséges a helyzet a régióban. Úgy gondolom, hogy a gázai övezet helyzete jól jelképezi azt, hadd mondjam ezt el még egyszer, hogy a status quo nem status quo, tehát nem fenntartható a jelenlegi helyzet. A telepek, amelyek, mint önök is tudják, a nemzetközi jog értelmében illegálisak, mind Cisjordániában, mind Kelet-Jeruzsálemben. Ezek a telepek tovább terjednek. Néhány nappal ezelőtt Migronból visszavonultak a telepesek, de ez csak egy apró lépés a megfelelő irányba, de sajnos sok-sok lépés történik az ellenkező irányba nap mint nap. A telepesek egyre agresszívabbá válnak, Én felelek az ENSZ biztonságáért a Izraelben, a gázai vezetben és Cisjordániában, és a telepesek erőszakossága, vagy az általuk gyakorolt erőszakos cselekmények gyakorlatilag továbbra is a legnagyobb veszély, illetve fenyegetés a biztonsági helyzetre vonatkozóan. 15%-kal megnőtt az erőszakos cselekmények szám az elmúlt évben, és 2010-ben 62%-kal ugyanebben az időszakban. Rendkívül nagy a nyomás a kelet-jeruzsálemi területeken. A palesztinek egyre inkább elszigetelődnek, marginalizálódnak ezeken a területeken, és 750 ezer palesztén egyre nagyobb nehézségekbe ütközik a mindennapi élet során, nem férnek hozzá alapvető szolgáltatásokhoz, nem férnek hozzá a vallásgyakorlás helyszíneihez, és így tovább. Hadd legyek őszinte. Őszinte voltam egyébként az összes beszélgető partneremmel az elmúlt napok során a parlamenten, az Európai Bizottságon és a tanácson belül, mi, akik ott helyben munkálkodunk, nagyra értékeljük az EU intézmények igen határozott állásfoglalását a helyzet fenntarthatatlanságával kapcsolatosan. Ezen intézmények agályaiknak adtak hangot, és felszólították az érintetteket, illetve a szereplőket a jogállamiság betartására. De hogyha továbbra is csak állásfoglalásokra kerül sor, határozott politikai cselekvés nélkül, akkor azt hiszem a hitelessége ezeknek az állásfoglalásoknak szép lassan elpárolog. Azt gondolom, a jogállamiság betartatásának elérkezett az ideje, és itt a különböző telepekre, erőszakos cselekményes is itt tovább gondolok. Azt hiszem, a palesztin hatóság miniszterelnöke Fájád úr is elmondta itt önök előtt, hogy nagyon fontos, hogy továbbra is beruházzunk a különböző projektekbe, a politikai megoldásokba, azokon a területeken, ahol a palesztinokra különösen nagy nyomás hárul, így például Kelet-Jeruzsálemben, és um, itt gondolnunk kell az ENSZ palesztin menekülteket segélyezős munkaközvetítő hivatalára is, és annak munkásságára a régióban. Végül szeretnék beszélni Szíriáról is. Úgy gondolom, Szíria annak a sebezhetőségnek a jelképe, amely a palesztin menekülteket jellemzi több mint 60 évvel azalott, azután, hogy menekültekké váltak. Természetesen több millió szíria is ilyen helyzetben van, és iraki menekültek, akik Szíriában élnek. Ők mind civil, a civil népesség részét képezik, egy határtalanul erőszakos konfliktusba keveredtek ők, amely az ország minden részét érinti, és az emberek életének minden egyes szintjén megjelenik. Június végén jártam utoljára Damaszkuszban. Jól ismerem Szíriát egyébként, sokszor jártam ott. Megrendítő volt látni, hogy néhány hónap leforgása alatt ez az ország polgárháborúba sodródott, és még megrendítőbb volt látni, hogy az emberek, legyen szó menekültekre vagy szíriaiakról, a félelem hálójában élnek. A szíriaiaktól leggyakrabban azt hallottam, hogy reggel kimen, elhagyják a házokat, lakásokat, elmennek dolgozni, azok legalábbis, akiknek még van munkájuk, elviszik az iskolába gyermekeiket, és nem tudják, hogy az utcájuk sarkán kibe botlanak bele. Lehet, hogy a kormányhoz tartozó katonákba, lehet, hogy a kormányt támogató katonai szervezetek embereibe botlanak, lehet, hogy ellenzéki erőkbe, és egyszerűen rémisztő számokra, hogy ilyen sok csoportosulástól kell félniük, lehet, hogy elrabolják őket, túlszulejtik őket, vagy akár meg is gyilkolják őket anarchia uralkodik az országban, és kilátástalanság az anarchiából való kilábalásra. Fél millió Félmillió palesztin ér Szíriában, nagyon nagy kisebbség él Damaszkuszban, de az összes többi városi központi területen is sok palesztin menekült él Szíriában, és tudjuk, hogy a háború leginkább ezekben a városi központokban dúl. A menekülteket befogadta Szíria az elmúlt években, védelemben biztosította, a szolgáltatásokhoz való hozzáférést is biztosította számukra. A palesztin menekültek számára ez volt a legstabilabb menedék, úgymond. És a konfliktus első fázisában a palesztinoknak sikerült kívül maradniuk ezen a konfliktuson. Több ízben is felszólították a palesztin vezetők, a palesztin menekülteket, hogy maradjanak kívül ezen a konfliktuson, ne vegyenek részt az, abban. De lassan a konfliktus olyannyira kiterjedté válik, hogy mindenkit érint Szíriában, beleértve a palesztin menekülteket is, és más egyéb sérülékeny csoportokat. Úgy gondoljuk, hogy jelen pillanatban körülbelül felük 225 ezer közülük érintett a konfliktusban. Ez gyakorlatilag összevethető azzal a hatalmas számú szíriai lakossággal is, akiket érint a konfliktus. Mit is jelent ez? A konfliktus által való érintettség. Nos, biztonsági problémák merülnek fel, és sokszor a lakosságnak el kell hagynia addigi otthonát. Gyakorlatilag sokuknak el kellett hagyniuk otthonukat Szíriában. Számadatokat sajnos nem tudok mondani, mert nagyon nehéz felmérni az ilyesmit. Néha középületekben kerülnek menedéket, vagy más családtagoknál. Tehát gyakorlatilag egy válsághelyzet alakult ki ebben a tekintetben, és egészségügyi válsághelyzetről is beszélhetünk, hiszen azok, akik mozgásban vannak, elhagyták otthonukat, nagyon nehezen tudnak hozzáférni egészségügyi ellátáshoz de mindenek előtt a szegénység válságáról beszélhetünk Szíriában. A szíriai gazdaság elsősorban a kisvállalatokra épül, a legtöbbjük jelen pillanatban bezárni kényszerül a vállalatát. Aleppóban, a leggazdagabb szíriai városban a kisvállalatok 75%-a bezárja az üzletét. Ezek a kisvállalatok biztosították a legtöbb munkahelyet, mind a szíriai lakosság, mind a palesztinok számára tehát a szegénység válsága is egyre terjed, amit egyedül azáltal lehet némileg orvosolni, hogy élelmiszer segít nyújtunk és pénzbeni segítséget vagy támogatást. Emellett pedig nyilvánvalóan a biztonsági helyzet is rendkívül rossz, de a különböző humanitárius szervezetek nyilván ebben nem tudnak segíteni. De ami a pénzbeli támogatást és a az élelmiszersegélyeket illeti, ezen a téren tehetünk valamit. A hivatalunk jelenleg 300 munkatársal dolgozik, és mi is más szervezetek is azon igyekszünk, hogy támogassuk a szíriai lakosságot. Természetesen erőforrásokra van elsősorban szükségünk, és ebből nem volt elég ez idáig, és nincs elegendő a szíriai válság során. Az elnök azt is kérte, hogy a országokról szóljak pár szót a szíriai válság súlyos kihatással volt a szomszédállamokra is, és Irakra is. Hadd mondok egy példát, amely megvilágítja a helyzet súlyosságát. Talán emlékeznek arra, hogy az elmúlt években az Irakban élő palesztinok olyan rossz elbánásban részesültek, hogy Szíriába menekültek tovább. Most ezek az emberek visszamennek Irakba, mert az iraki helyzet már sokkal jobb, mint a mostani szíriai helyzet. Sokat mondó az a példa. Azon államok, amelyek leginkább érintettek a menekült áramlatok által, Libanon és Jordánia ellentmondó számokat hallunk, az UNHCR-nek vannak bizonyos számai, a kormányoknak van más számadataik. Azt mondhatom azonban, hogy a palesztinok közül csak négy ezerről tudunk, aki Libanonba menekült, és ezer palesztin pedig Jordániába menekült. Tehát a palesztinok körében a menekült áradat nem olyan erős. A menekültek, és különösképpen a palesztinok olyan országokba um, mennek, vagy térnek vissza, ahol nagyon um, ingatag a belső egyensúly. És Jordánia, illetve Egyiptomban a palesztinok sajátosan járulnak hozzá nemzeti nemzetiségek összetételéhez, főleg Jordániában igaz ez. És ez pedig összefügg azzal, hogy több tízezer szíriai is menekül, és hatalmas súlyt jelent ez az amúgy is nagy feszültségekkel küzdő országok számára. Kérésem önökhöz, épp úgy, mint ahogy ezt korábban is megtettem, hogy támogassák a humanitárius akciókat Szírián belül, de kérem ne feledkezzenek meg a szomszéd országok támogatásáról is, azon országokéről, akik befogadták és befogadják a menekülteket. Kérem önöktől azt is, hogy a Jordániát és Libanont szólítsák fel, hogy hagyják nyitva határaikat hogyha az emberek eh, menekülnének a szíriai helyzet elől, akkor be tudjanak lépni az országba. Néhány napon belül a palesztin menekültekkel kapcsolatos eh, Szíriából jövő palesztin menekültekkel kapcsolatos új pénzügyi tervet készítünk elő. Nagyszerű tárgyalásokat folytattam az ECO-val és Georgieva biztossal, és biztos vagyok benne, hogy számíthatok az EU támogatására ebben az ügyben. Egy utolsó felvetéssel élnék, mielőtt befejezem mondandómat. Ne felejtsük el, hogy a szervezetünk, az UNRVA a szabályos munkáját is folytatja, több mint 5 millió ember számára működtetjük az egészségügyet, a gyermekek iskoláztatását biztosítjuk, és további szociális tevékenységet folytatunk. Többször elmondtam az önök szakbizottság előtt, de sajnos meg kell ismérnem, ismételnem, hogy bár kitűnő támogatást kapunk az Európai Uniótól, de kevés a költségvetésünk, 40 millió euró hiányunk van, ez az összeg nem tűnhet itt soknak a tisztelt házban, de ez milliárdokat ér a mi munkánkban, hiszen egy nagyon komplex és összetett gazdasági helyzetben kell ellátnunk a munkánkat. Az Európai Bizottsághoz fordultam kérelemmel, és a bizottság pozitívan fogadta a kérésünket, hogy további pénzügyi támogatást nyújtson az UNRVA-nak. Tudom, hogy önök hamarosan szavazni fognak, ahol költségvetési kérdésekkel is foglalkoznak. Kérem tehát, hogy ne feledkezenek meg arról, hogy mind a palesztin hatóság, mind az UNRVA költségvetése 2013-ban is biztosított legyen hiszen egyértelmű, ugye mi egy költségvetés oszlopba tartozunk, és egyértelmű, hogy komoly költségvetés igényeink lesznek jövőre is. Végezetül pedig csak annyit szeretnék mondani, hogy napjainkban sokat beszélgetek politikusokkal. Tegnap az elnök úrnak azt mondtam, hogy igen, aggaszt engem, amikor a politikusok túl sokat beszélnek a humanitárius segélyekről. Mi ugyanakkor nagyon örülünk annak, hogy önök támogatják a humanitárius támogatás, a humanitárius segítségnyújtást, de kérem, kedves politikusok, önöknek arra kell fókuszálniuk, ahol, amihez igazán értenek, ez pedig a politika területe, a politikának kell megoldania a szíriai konfliktust, és remélhetőleg utána az izraeli-palesztin konfliktust is. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon informatív volt ez a beszámoló, negyed óránk van, és sokan jelentkeztek, hiszen tízkor pontosan a szavazással meg kell kezdenünk a munkát. Hatan jelentkeztek. Kérek mindenkit, hogy rövidre fogja magát a delegáció vezetőknek két percre, a többieknek egy percre adom meg a szót. Egyetértenek-e velem ebben? Costello asszony kapja meg először a szót, aki a palesztén uh, törvényhozói tanácshoz uh, rendelt delegációvezető Costello asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! És köszönöm Önnek is, eh, Grandi úr, bemutatóját üdvözlöm az Európai Parlamentben. És eh, elismeréssel adózom az UNRWA munkája kapcsán, és az ön személyes munkáját is nagyra értékelem. Az ön hozzászólása nagyon informatív volt, eh, és nagyon nagy áttekintést adott a közel-keleti helyzetről. A DPLC öm, októberben utazik majd Gázában. Tegnap a DPLC, tehát a Palesztin Törvényhozói Tanácshoz rendelt Európai Parlamenti Delegáció tal- találkozott tartott, és ugyanilyen sötét képet rajzoltunk a helyzetről. Úgy gondoljuk, hogy a status quo Nem maradhat ilyen. A helyzet változik. Ám egyre rosszabbá válik. Ezért az a megoldás, amelyet minnyien támogattunk volna, egyre esélytelenebbnek tűnik, egyre valószínűtlennek tűnik. A félelem pedig egyre nő, hogy a közel-keleti események háttérbe szorítják a palesztin kérdést, illetve a palesztin menekültek kérdését. Ezért biztosítani szeretném az Európai Parlament elkötelezettségét a palesztin ügy mellett. Ugyanakkor aggaszt bennünket a telepek kiterjesztése, illetve a telepesek egyre növekedő erőszakja, illetve az emberi jogok lábbal tiprása. Két perc alatt nem is tudnám elmondani ezeket az eseményeket, melyikről kellett Jeruzsálemben járva értesültünk. Az egyik kérdésem, Randi úr, az UNVRA munkájával függ össze. Nagyon aggasztó, hogy az UNVRA kvázi állammá vált. Hiszen vannak második, harmadik eh, generációs menekültek, akik ennen magukat menekültként definiálják. Nincsen nemzetiségük, és az UNVRA az a szervezet, amely nagyon értékes munkát biztosít számukra az egészségügy, az oktatás területén. Egyetértek önnel, hogy politikai fellépésre van szükség, és az Európai Uniónak és az európai országoknak kell ezt megerősíteniük. A DPLC mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az ügy ne kerüljön le a politikai napirendről, és minden konkrét segítséget igyekszünk megadni, nem csak pénzügyi, hanem másfajta segítséget is. Elnézést, hogy ilyen hosszan beszéltem. Hát nem az én problémám, hanem a következő felszólalók problémája, és elnézést kérek, nem vettem figyelembe az időt. Dávid úr olyan gyors, hogy biztos behozza magát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Filippo, a szavaidat nem akarok um, ismétlésekbe bocsátkozni, a politikai paletta minden szintjén nagyra értékeik az UNVRA munkáját. Két dolgot vetnék fel. Egyrészt nem csak az Európai Uniót, hanem a politikai nyilvánosságot tájékoztatni tudnád-e arról, hogy kik a donátorok, kik az adományozók, például a, G, a GCC országok, mennyiben látják el az UNVRÁT tehát az öbölmenti együttműködési tanács államai mennyiben uh, támogatják az UNVRA munkáját. És tudom, hogy nem az te felelősségi köröd, de kitértél utolsó észrevételeid során a politikai helyzetre is. Kérem, hogy kommentáld ezt, hogyan látod tehát a politikai helyzetet jelenleg? Uh, Madame Muniz. Gracias, eh, presidente. Gracias, señor Grandi. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Köszönetet mondani Grandi úrnak is a frakcióm nevében el tudom mondani, hogy kötelességet vállaltunk arra, hogy pénzügyi finanszírozás biztosításig a palesztinok javára, illetve az UNRWA tevékenységéhez hozzájáruljunk, és nagyon fontos az is, hogy a 2011-es EU-s vállalás keretében eh, eleget tegyünk a céljainknak. És ahogy az imént elhangzott, egyre kevesebb adományozó van a külügyminisztériumok is egyre kevésbé aktívak, és 11 millió euróról 2 millióra mentünk le. A kérdésem az, hogy milyen nehézségekkel szembesül az UNRVA, és a kérdésem vonatkozik az iskolák építésére, illetve az alapszolgáltatások biztosítására is. Szerdán majd az izraeli bíróság dönteni fog arról, hogy mi legyen a sorsa Akán Alalán iskolának. Úgy vélem, hogy amennyiben a két fél betartaná a nemzetközi jog előírásait, nagyon sokat nyernének mindannyian. Köszönöm, Weigel úr kapszót, parancsoljon. Grandi, én a minuta. Grandi úr, egy perc, persze nem nagyon hosszú idő, hogy elnézést kérjek öntől. Azért, mert nem eleggé figyelünk az ön munkájára. Valóban célra vezető volna, hogyha több időt biztosítanánk az ön számára, az ön beszámolója számára, a vita számára, és úgy gondoljuk, hogy a pénzügyi támogatásnak elegendőnek kell lenni, és biztosíthatom, hogy támogatjuk önöket, de persze nem tudom biztosítani arról, hogy a költségvetési hatóságnál eredményt érünk el. A mi feladatunk persze nem csak az is, ezzel egyetértek önnel, hogy humanitárius segítséget nyújtsunk, hanem az is, hogy a problémák politikai megoldásához vezessünk, és járuljunk hozzá. Nos, a béke folyamat által körülrajzolt status quo-val nem lehetünk elégedettek. Leginkább azért nem, mert Izrael nem hajlandó arra, hogy előrelépéseket irányozon elő, pedig Izraelnek békében kell élnie szomszédaival. Igen, köszönöm szépen. Én többször jártam a gázai vezetben, illetve CISZ járványában. Úgy vélem, hogy valóban ön nagyon pontos képet vázolt arról a helyzetről, amely ott kialakult is, amelyet egyes kollégák esetleg nem ismernek kellően mérehatóan. Nagyon pozitív fejleményekről hallottunk, de ugyanakkor azt hiszem, hogy arról is szólnunk kell, hogy milyen rombolások történnek, ezek a rendkívül költséges rombolások. 16 projektet finanszíroztunk 2011-ben, ezeket mind lerombolta aztán Izrael. Kérdezem azt, hogy tovább fog ez így folytatódni, és mi csak finanszírozunk ilyen dolgokat? Akkor, amikor ön jelezte, hogy ami határozott nyilatkozataim nagyon hasznos, hasznosak a jogállamiságról, de ezek nincsenek összefüggésben túlságosan gyakran a konkrét fellépésekkel. Mi itt a magunk részéről úgy döntöttünk, hogy erősíteni fogjuk a cserekapcsolatokat, a kereskedelmi kapcsolatokat Izrael a szankcióknak a érvényesítésének a hiányáról is beszéltünk. Most azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos, és én kellene, hogy ön ezt jelezze a frakcióinknak, hogy nem folytatódhatnak a dolgok úgy, ahogy eddig haladtak. Nem lehetséges az, hogy az európai polgárok folyamatosan és végtelenségig finanszírozhatnak finanszírozásánk, az UNRWA-nak nyújtott segélyünket, illetve rajtunk keresztül a palesztinokat, és utána lerombolják mindazokat a felépítményeket, vagy építményeket, amelyeket létrehoztunk, és úgy vélem, hogy így módon, ha lép, fellépünk, akkor nem töltjük be a kellő politikai felelősséggel a az elhivatottságunkat, a szerepvállalásokat nem teljesítjük. Aztán láttuk máshogy is, Kongóban is, kinshasa is, hogy mi történik, ott elismertük a, e- a választásoknak az eredményét, ugyanakkor nem tettük ugyanazt meg Palesztina vonatkozásában az ottani választásoknál. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Grandi úr, ezt a nagyon világos és kitűnő beszámolót. Hosszú hozzáfűzni valóm nincs, és csak két rövid kérdésem van. Egyrészt az egyiptomi gázai határ megnyitását hogyan kell értékelni, másrészt hogyan értékeli az élelmiszerek drágulásának jelenségét, hiszen pont élelmiszereket osztanak ki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, uh, Kiel Nielsen uh, köszönöm ezt a kérdést, illetve világos, hogy ezzel a kérdéssel még foglalkozunk a későbbiekben is, hiszen két oldalról kell látni. Grandiúr, önél szó. I don't know if I have two minutes, maybe I'll take three. Hát két percem van, tehát talán hármat azért mégiscsak igénybe veszek. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden legalább a fő kérdésekre próbálok válaszolni. A adományozóink, a donátoraink főleg európaiak, európai országok. Körből egy milliárd euróba kerülünk a nemzetközi közösségnek egy évben az UNVRA munkája. Múlt évben az EU tagállamok és az Európai Bizottság a költségvetésünk 44%-át fizette, az USA 20-25% közötti összeget fizetett, és a többiek a maradék részt az arab országokból jövő támogatás aránya jelentősen nőtt. Szaudi-Arábia volt a harmadik legnagyobb donátorunk múlt évben, de ez meglehetősen um, előrejelezhetetlen, tehát hogy megkapjuk ezt a támogatást, ezért még sok munkát kell tennünk. Nemrégiben jártam Brazíliában, amely szintén jelentős adományozójává vált uh, az UNRWA-nak, és Először történelmünk során jövő évben két millió USA dollárt kapunk az Orosz Föderációtól. Azaz tehát a dono, donátorok listája bővebbé válik, de ezért az európaiak vállalják a legnagyobb szerepet. Hogy mit kell tenni? A pénzügyi támogatáson túl mire van szükség? Nos, hát Gázában úgy hiszem, hogy a legfontosabb dolog, amit önök tehetnek, az az, hogy továbbra is kérjék, követeljék, hogy a blokkádot szüntessék meg. Ez egy nagyon komplex folyamat persze. Minnyáján elismerjük persze Izrael biztonsági aggájait, és úgy gondoljuk, hogy úgy kell a blokkádot feloldani, hogy dél, főleg dél-Izrael biztonságát ne veszélyeztesse semmi. De ugyanakkor a nemzetközi jog alapján a blokkád illegális, és kontraproduktív is ráadásul. Fokozatosan kell megszüntetni tehát a blokádot, és támogatni kell, hogy a támogatások könnyebben jussanak el Gázába. Például az elmúlt két évben konstruktív párbeszédet folytattunk az izraeli hatóságokkal arról, hogy építési projekteket engedélyezzenek. Ez egy jó jelenség, fel kell gyorsítani ezt az együttműködést. Ezen felül a Gázába jövő exportok, Izraelbe és a, New- és a Cisjordániába jövő um, exportok biztosítják a város um, gazdaságát biztosíthatnák, biztosították a múltban, de Gáza mára tulajdonképpen csak a csempészetből él tehát ezen a területen is támogatásukra számítunk. Egyetértek azzal is, hogy az elszámoltathatóságot Cisziordániában is be kell tartani, és hogyha mm, nem tartják be az elvárásokat, a szabályokat, akkor ennek következményei kell, hogy legyen. Például a telepek kibővítésének a nemzetközi közösség általi következménye kell, hogy legyen. Önök jobban tudják, mint én, hiszen önök a politika, nagy politikával foglalkoznak, hogy hogy néz ki a politikai helyzet, de egy valamit szeretnék mondani. Gyakran mondják azt a barátaim, hogy éjszaka nyugtalanul forgolódok az ágyban a pénzügyi deficit miatt, de azt kell, hogy mondjam, hogy nyugtalanul forgolódok, ha nyugtalanul forgolódok, de sokkal inkább a politikai deficit miatt. Tegnap az ENSZ főt, titkára, a, a felelősség a védelem irányában ironikus című közgyűlésen azt mondta a közgyűlésnek, hogy az ENSZ feladata az, hogy a békét és a biztonságot a teljes lakosságnak biztosítsa. Nos, hát itt látjuk a politika hiányát, a politika deficitjét. De vonatkozik ez a hagyományos izraeli-palesztin béke folyamatra is, amely megakadt évek óta, akadozóban van, illetve meg is akadt. Nem folytatni kell ezt a folyamatot, hanem újra kell kezdeni, és nem látjuk, hogy mi történik. Ugye az emberek az USA választások utáni helyzetre várnak most már, de ugye kicsit szkeptikus vagyok, hogy vajon az elnök választások után tényleg megváltozik-e a helyzet. Éppen ezért minden szereplő feladata, az aki is, hogy új politikai ötletekkel, lendülettel gazdagítsák ezt a folyamatot. Köszönöm szépen! Meine ist wirklich so, denn äh, ich glaube, dass wir heute. Azt gondolom, hogy ma újra új információkra tehetünk szert a helyzettel kapcsolatosan. Minden jót kívánok! a munkájához a továbbiakban, és tudom, hogy milyen nehéz feladatok előtt áll, és örülnék annak, hogyha továbbiakban is kapcsolatban maradnánk. Köszönöm szépen, hogy időt szakított ránk. Kolléginnen und Kollegen! Kollégák! Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Ötös napi rendi pont. Az Európai Unió 2013-as általános költségvetése. Először is szavaznunk kell a számokról, mint olyanokról. Jelentéstevő asszony, van-e mondandója? Hol van? a jelentéstevőnk. Mrs. Voiciden, Mrs. Jettimaki. Jettimaki asszony. Merre van? Eduardo. Eduardo. Okay. Ah. Please, uh, could you give free the rapporteur? Kérem, Engedjék el, engedjék beszélni a jelentéstevőt. Good morning. Oké. Okay. Kyseessä on siis... Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok én is önnek, mondja az elnök. Yes, I said, do you have something to... Van-e mondandója, mielőtt elkezdenénk a szavazást, vagy minden rendben van? Nagyon röviden szólnék csak hozzá. Remélem, mindannyian egyet tudunk érteni ebben, hiszen most itt van a lehetőség, hogy jelezzük, hogy a szakbizottságunknak mik a prioritásai. Ha minden javasolt esetben növekedést szeretnénk látni, akkor azt hiszem, hogy a Költségvetési Szakbizottságnak kell majd a megszorításokról döntenie, és hogyha nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, akkor nem tudunk mi magunk dönteni arról, hogy a külpolitikának mi, mi legyenek a prioritásai. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Rátérünk a szavazásra. Könnyebb milliókról dönteni sokszor, mint 100 euróról így gyorsan le is fogjuk tudni ezt a feladatot. 5015-ös, ki van mellette? Ki van mellette, ki van ellene? Lehet, hogy jó lenne, hogyha részt vennének a szavazáson, ezt megkönnyíteni a dolgot. Tehát ki támogatja az 5015-ös Brandner féle javaslatot? Ki van ellene? Ki tartózkodik elfogadva? 5016-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 5082-es mellette, Oka fogyott. Rendben. 5017 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, ellene. Kérem még egyszer, hogy hagyják abba a zsinatolást, másodszor pedig vegyenek részt a szavazáson, hiszen máskülönben végig elektronikusan kell szavaznunk, és akkor sokáig elhúzódik. Tehát 5018-as ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. A, a 83-as okafogyottá vált kolléganő, mivel elfogadtuk az előzőeket. Tehát 19-es a következő, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5020 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Az 5020-asat elfogadtuk. 5021-es a következő. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 50-22-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 50-23-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 5024-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 5025 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 5026-os mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette, el, tehát 5118 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5120 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5027 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51-es és 5028-as azonosak, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5114 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5150 mellette, ellene. Még egyszer, nem volt világos az eredmény, ki van mellette, 5150 ellene. Tartózkodás elfogadva. 5115. Mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5030-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5147 és 5031 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5166 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5167 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5112 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5103-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. ötezer mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5148-as és 5032 mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5033 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5113 mellette, ellene. Ó, hát ez szomorú. Még egyszer kell szavaznunk? 5113. 5113, megnyitom az elektronikus szavazást. Leszavazzuk Gualtierit? I vote against, I don't have a... Én ellene szavazok, nincs itt a szavazókártyám, de ellene szavazok. Elnök, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Érdekes. 5107 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5149-es és 21-es és 5034-es ki van mellette, ellene, ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodás elfogadva. 5092 okafogyott, 5035-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Igen, tessék. Mi történt az 5113-assal? Elutasítottuk, mondja az elnök. Mert nem szavazták meg a kollégájuk Gualtieri képviselő módosítását. as mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5036 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 5122 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 5104-es, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 5160 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5146 mellette, ellene, ellenőrizzük. 5146-os. Az Ja. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22-en mellette, 23-an ellene. 5159-es. Elutasítottuk. 5159-es a következő. Javítja magát az elnök, 5158, ki van mellette? Ellene. Ugyanúgy ellenőriznünk kell ezt is. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 5159 mellette. Elutasítottuk. Nem arról van szó, mondja a képviselő. A szocialistáknál van még egy szavazónk, akinek nincs itt a kártyája. 22-23 az eredmény, ezt is hozzáadjuk, 23-23, akkor is elutasítottuk, mondja az elnök. 5152-es, mellette, ellene, visszautasítva, mert nem vettek részt a szavazáson. 5159-es. 5159-es. Ki van mellette? Ellene. Világosan visszautasítottuk. 5123. Mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5060-as mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 5145 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Huszonötös mellette, ellene, ellenőrizzük. 5125-ös. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötezer es Ki van mellette? Ötezer es Ellene? tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, ellenőrizzük, de valószínűleg elutasítottuk. Lezártam a szavazást, elutasítva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 05-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 62-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43 és 26 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 41-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 27-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 46 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, még egyszer megismétlem, 47-es mellette ki van, ellene ki van, elfogadva. 06-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28 és 50-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 29-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 52-es mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. 53 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 55 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 56-os Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 61. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 57. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 58. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Rátérünk a külügyi szolgálatra. Ez egy kompromisszum. Először is a jelentéstevő kompromisszumáról szavazunk. Ki támogatja a kompromisszumot? Ellene? Ki van? Ki tartózkodik? Elfogadva. 75-ös a következő, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 5165-ös. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. as Mellette ki van? Ez az S1 függelékhez tartozó módosító. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Most jön a jelentéstevő asszony által előkészített állásfoglalás, illetve vélemény. S1 kompromisszum a jelentéstevőtől ki van mellette, ki van ellene. Elfogadtuk. A néppárti szavazatok nélkül is ők nem szavaztak. Hármas a következő. Ki van a hármas mellett? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Ötös. Mellette. Ellene. Tartózkodás. A néppárt nem kapta meg a szavazási listát. Lehet, hogy a néppárt munkatárs esetleg oda fáradhatna a képviselőkhöz sitzen auf ihrem Arsch. Wir stimmen den Antrag 5. Az ötösről szavazunk most. Ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. A hatostról két részben szavazunk, ki van az első rész mellett, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Pada. Első rész. Lezárom a szavazást. Sokan már megint nem szavaztak. Az hatos első részéről szavazunk. Also nochmal vorne an, wir stimmen nochmal. Még egyszer szavazunk. Kezdjük előről. Hatos módosító az egyes A bekezdéssel kapcsolatosan. Pada, kolléga, első rész, ki van mellette. Elektronikusan szavazunk, elektronikusan. Westerfield. Ki van mellette? Ki van ellene? Most lezártam a szavazást. 24-21 arányban elfogadtuk. A következő, a második rész, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Ellenőrizzük, de a zöldek most tartózkodtak. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom. 14-27 ellenében elutasítva. Kettes szóbeli módosítás Gáler mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosítóindítvány indítvány két részben. Ki támogatja az első részt? aki ellenzi. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. Első rész. Lezárom a szavazást 25-10-23 ellenében elfogadva. Második rész kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 15-ös három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellettem ellenem tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellettem, ellene elfogadva. 20 os mellettem, ellene tartózkodik elfogadva, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es módosító kitámogatja, kiellenzi, tartózkodás elutasítva. Ezzel az egészről elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 42-6 ellenében. Micsoda nagy többséget mutat ez a szakbizottság minden egyéni külön vélemény ellenére. Most pedig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 utódja, és egy nagy grammatikus kettős nevét viseli. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich hoffe, Ihr Bericht ist nicht ein solches Drama wie ein... Köszönöm, remélem az ön jelentése nem olyan drámai, mint amit az ön neve sugal. Gibt es noch irgendwas mitzuteilen, Herr Kollege? Hiszen nem grammatikus, hanem a dráma szerző, ugye Szofoklész. Απλά να σας ευχαριστήσω, είναι η πρώτη... Köszönöm szépen, ez az első találkozó, melyen részt veszek, az első szakbizottsági ülés, és biztos vagyok benne, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy még jobban tudjunk dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, üdvözöljük sorainkban. 14 dafür. 14-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös, mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük a 15-öst. Lezárom a szavazást. 17-31 ellenében elutasítva. 16-os módosító ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elutasítva. Kettes mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Huszas kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Ötös mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kitámogatja. Ki van ellenem? Tartózkodás elfogadtuk. 6-os mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 7-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Elfogadva, bocsánat, mondja az elnök, elfogadva. Tízes mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes, kitámogatja, ki ellenzi, kitartózkodott, elutasítottuk. Tizenkettes mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 13-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Egyes kitámogatja. Ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel most a végszavazásra térünk rá, megnyitom az elektronikus szavazást. Ezzel lezártam szavazást. A jelentést 41 igen és 3 ellenszavazattal 4 tartózkodás mellett elfogadtuk. Tovább lépünk. A belső biztonsági alap, a külső határok és a vízumügy jelentésről a jelentéstevő Flótre asszony megadom neki a szót. Szeretne hozzászólni? Nem? Akkor elkezdjük a szavazást. 11-es kitámogatja, ki ellenzi. Még egyszer. Tehát a 11-est kitámogatja, ki ellenzi. Ellenőrizzük ezt le. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-20 ellenében elfogadtuk. 12-es módosító mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellettem. Ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 19-es mellettem. Ellenem tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellettem, ellene, elfogadtuk. 21-es mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük, akkor megnyitom a szavazást a 21-esről. Lezárom a szavazást. 26-21 ellenében elfogadtuk. 67 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellette ellene szavazás.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 ellenem, tartózkodás elutasítva. 26-os, ki támogatja? Ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellettem, nem lehet a 27-től 34-ig tömbben szavazni? Különböző többségek vannak ezekben a kérdésekben, ez a probléma, ezért nem lehet egyben szavazni ezekről. 27-es mellette. Ellene. Elfogadtuk. 68 mellettem ellenem tartózkodás elfogadva. Kérdezem a jelentéstevőt, hogy 39-ig lehet egyben szavazni? Nem, 41-ig lehet egyben szavazni? 41-ig. Ki támogatja? Ki támogatja? Ki ellenzi? Angenom. Elfogadtuk. Ellenőrizzük le. Megint 26-21-es többség lesz, mondom én. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Omna asszony, ez egy jó kis trükk volt, amit itt alkalmazott. Hát a néppárt néppárt szempontjai szerint. 42-es módosító. Az 51-ig megint hajlandók vagyunk egyben szavazni? Igen? Tehát 41-től 51-ig tömbben szavazunk. 42-től 51-ig. De akkor egyből most elektronikusan szavazunk. es gibt noch zwei Stimmen, eine Stimme. Ja. Geschlossen. Ist geschlossen. Ah. Lezárom a szavazást. 25-21 ellenében elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadva. Megint most a jelentéstevő javaslatai vannak. Az 53-55-től szavazhatunk egyben? Ki támogatja? Nem. Tehát akkor 53 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva. 55-ös mellette Check 54. Jó, az 54-est akkor leellenőrizzük. 54-ről megnyitom a szavazást. Ah. Lezárom. 11.34 ellenében elutasítva. 55 mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. koppa, koppa, koppa módosítók, ki támogatja őket, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene. Hát, nagyon szoros ellenőrizzük ezt le. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24-24 ellenében elutasítva. Négyes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, 59 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum támogatja valaki? Ellenzi valaki? Tartózkodott valaki? elfogadtuk minnyáján. Ötös módosító mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellenem, elfogadva. 62-es részenként szavazunk, első rész, mellette, ellenem, Hát ez csekket jelent. Azaz magyarul ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. 21-27 ellenében elutasítva. Ki támogatja a második részt? Dagegen? Ellenem. Elfogadtuk. 63-as mellettem ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hármas szóbeli módosítás mellettem, ellenem, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellettem, Ja, bocsánat, ez el, el lett fogadva. 64-es mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elutasítva kilences mellettem, ellenem, elfogadtuk. hetes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Zárószavazás. Ki támogatja az egész szöveget?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 Most pedig a 8-as napi rendi portra térünk rá. Olyan kérdésekkel foglalkozunk a jövőben, amelyek, illetve egyre többször, amelyek az írásos eljárás során nem kerültek megválaszolásra határidőn belül. Itt Sargentini és Kill Nielsen kollégák kérdéséről van szó. A főképviselő, illetve a bizottság alelnökéhez beterjesztett írásbeli választ igénylő kérdéséről van szó, amelyben Káder Adnan esetéről van szó, illetve az ő közigazgatási fogvatartásáról. Javaslom, hogy Kiel Nielsen asszony és Sargentini asszony rövid bevezetőt tartsanak, és utána pedig a külügyi szolgálat kap szót. Sargentini asszony, önél szó. Mag, dank u voorzitter, mag ik u eerst een andere vraag stellen? Wie gaat mijn vraag eigenlijk beantwoorden? Mindenek előtt eh, tennék, feltennék egy másik kérdést. Ki fog válaszolni az én kérdésemre? kihez, kinek tehetem fel a kérdést? A bizottságnak, vagy az eksz az Európai Külügyi Szolgálatnak? A külügyi szolgálat válaszol. Allereerst de vraag, waarom heeft dit zo lang moeten duren? Köszönöm szépen, elnök úr. Először is az a kérdésem, hogy miért volt mindez a folyamat ennyire időigényes. A parlamentünk háromszor vagy négyszer kellett, hogy újra indítsa a dolgot, és emlékeztesen erre a kérdésre azon palesztinokkal kapcsolatosan, akik Izraelben senyvednek a börtönökben, és mint hogy ennek megvannak a diplomáciai vetületé, vagy éppen annak hiányát szenvedik, ezért nem kaptam meg a válaszomra a választ a kérdésemre. A főképviselő a két oldalú tárgyalások során felvetette ezt a kérdést, és jelezte, hogy aggasztja a palesztinek sorsa úgy találtuk az Európai Parlamentnek, hogy fontos, hogy egy állásfoglalásban újra felvessük ezt a kérdést, és elítéljük a közigazgatási fogvatartást, amennyiben semmiféle vádemelésre vagy peres eljárása nem kerül sor. És erre nem kaptunk választ, és elítélés se elmarasztalására se történt mindez. Közben a hozzászóló azt mondja, hogy elnök úr, kérem szépen mikrofonokat úgy kapcsolni, hogy mindenki figyelhessen a szavaimra. Nos, időközben a főképviselő különböző nyilatkozatokat tett, jelezte, hogy aggasztja ez a helyzet, és elmarasztalta az ilyenfajta eljárásokat, de akkor, amikor konkrétan Izraelről van szó, akkor csak azt jelzi, hogy a kérdés foglalkoztatja hosszú távon, de nem igazán kategórikus a felszólalásában. A kérdésem az, hogy a főképviselő hogy látja a dolgokat. Az összes izraeli közigazgatási fogvatartás összhangban van-e a nemzetközi humanitárius joggal? Amennyiben pedig nem lenne meg ez az összhang, akkor kérdezzük azt, hogy a főképviselő miért nem ítélte el sohasem a közigazgatási fogvatartást, illetve nem nyilatkozott azon nyilatkozatokkal vagy deklarációkkal kapcsolatosan, amelyeket az Amnesty International, az International Amnesty fogalmazott meg. Hogy vélekedik tehát a főképviselő arról, kérdezem még továbbá, amit az állás foglalásában megfogalmazott az Európai Parlament júliusában. Hogy kíván fellépni? Oui, j'aimerais simplement ajouter... Mindehez hagyd tegyem egyszerűen hozzá csak azt, hogy akkor, amikor a kérdést felhoztuk, nagyon súlyos volt éppenséggel a helyzet, ugyanis éjség szájkot folytatott számos palesztin polgár a börtönökben, és nagyon nagy volt a kockázata annak, hogy a, ez mind rendkívül ártalmas lesz az egészségre. Éppen ezért ez egy alapvető kérdés volt, és továbbra is az. A fogvatartással kapcsolatosan, az administratív fogvatartással kapcsolatosan jelzem azt, hogy lényeges rendkívüli módon, hogy az Európai Unió nagyon világos álláspontra jusson. Izrael az egyetlen állam a világban, amely folyamatosan és évek óta érvényesíti a közigazgatási fogvatartást. Engedjék meg, hogy Omen Reuten asszony nevében mai születésnapjához minnyájunk nevében gratuláljak. Most pedig Gabriele Vizentin a külügyi szolgálattól kap szót, és mind a dolog tartalmáról, mind pedig az eljárásról kérjük, hogy nyilatkozzék. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is elnézést szeretnék kérni a képviselőktől a késedelem miatt. De a választ június 28-án elküldtük, és július 6-án a házhoz meg is érkezett, illetve átadtuk. Te csodálom, hogy nem kapták meg a választ. Későn válaszoltunk, elnézést, szeret, elnézést szeretnék kérni, de végül is július 6-án a parlament megkapta a válaszunkat. Let me add that the, uh, um, the delay was not due to a késedelem nem a válasz nehézségével magyarázható, hanem sajnálatos módon administratív késedelemben vagyunk. Nagyon komoly eljárást igényelnek az ilyen e, kérdések, minden nyelvre le kell őket fordítani, és minthogy a HR DP-hez intézték ezt a kérdést, ezért a tagállamokkal a tanácsban is konzultálni kellett, és ez pedig további két hetes késedelmet okozott. Nagyon súlyos adminisztratív eljárásokat kell, hogy végrehajtsunk, és persze igyekszünk csökkenteni a bürokráciát, és biztos vagyok, hogy a jövőben ilyen késedelem nem fordul elő. Ennyit tehát a késedelmes válasz magyarázataképpen. Azután pedig a tartalomról. Hogyha megengedi elnök úr, akkor kollégámnak Niala Gabricsit, aki a divízió vezetője, az Izrael-Palesztin és közelkeleti folyamat osztály vezetője, hogy mélyreható és pontos választ adjon a dolog tartalmáról. Parancsolj! Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenek előtt hadd húzzam alá azt, hogy mennyire fontos témáról beszélünk. Régóta foglalkozunk vele, a legnagyobb figyelemmel övezve azt, és össze tudnám számolni azon órák számát, amelyeket erre a témára szentelek jó magam is, illetve kollégáim is. Na most Kader Adnan szabad lábra bocsátása megtörtént, még mielőtt mi a válaszunkat megadtuk volna, és ez annak tudható be többek között, hogy az LKS milyen nyilatkozatot tett közzé a sajtó révén, de nem csak a sajtó révén, hanem a két oldalú kapcsolatok keretében is. Nos, ezt azért mondottam, hogy ezzel is biztonságot hozzak a kérdés kapcsán, és továbbá jelezném azt is, hogy ez a kérdéskör az egyik leglényegesebb kérdéskör, ezt a parlament tökéletesen tudja. A párbeszédet folytatjuk a régió valamennyi országával, így Izraellel is nem kíméljük magunkat, és arra törekszünk, hogy minél inkább megtaláljuk a kellő válaszokat az ilyenfajta aggodalmakra, aggályos helyzetekre, amelyek foglalkoztatnak minket, akárcsak önöket. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig a közigazgatási fogvatartással kapcsolatosan az, hogy ez egy olyan ö, jogintézmény, amely létezik szinte a világon minden országban. Korábban, egy korábbi életemben a bel- és igazságügyi ügyeknek a főgazgatóságon dolgoztam, és akkor a G8-aknak az egyik csúcsával kapcsolatosan, a Black block kapcsolatosan kaptam egy kérdést az újságíróktól, és felverült az, hogy mennyire túlkapások érvényesül, mennyire érvényesülnek túlkapások a közigazgatási fogvatartás révén egy-egy csúcs során. Nos, a közigazgatási fogvatartással kapcsolatosan a jogi szolgálatunk is el kellett, hogy járjon, körüljárta a kérdést, és ennek az eljárásnak a keretében megvizsgáltuk azt, hogy hogyan van jelen a jog gyakorlatban, és azt is lehetjük, hogy szinte valamennyi országban ez a fogvatartási típus létezik. Na most, ha megnézzük a törvényességi szempontból, vagy az alkotmányossági szempontból, vagy egyéb szempontból, akkor mit is észlelünk? Ilyenfajta vizsgálatot természetesen rendszeresen végzünk, hiszen kapcsolatosan is máskülönben is azt észleltük, hogy a megszállt területüken a Genfi egyezmény hatályos, és a Genfi egyezmény hatályosulása keretében vizsgáljuk meg ezt a kérdést valamennyi alkalommal. Erre külön figyelmet szentelünk. Az egyezményben számos kitétel létezik többek között. A biztonsági kérdések kell, hogy alapjul, már jogalapul kell, hogy szolgáljanak ahhoz, hogy a közigazgatási fogvatartást érvényesíteni lehessen. Ilyenfajta jogalapot és kérelmeket megvizsgálnak, sőt érvényesítenek is Izraelben, tehát ezen kritériumoknak eleget tesz ez az ország. Ez a következő szempont, amelyet megfogalmazni kívántam. Aztán azt is jelezném azt, hogy a közigazgatási fogvatartás, tehát egy megelőző aktus, egy jogalappal rendelkező aktus, de ugyanakkor egy rendkívüli eljárás kell, hogy legyen. És éppen ebből adódik az, hogy hogyan is fogalmazzak, gyakorlatilag a demokrácia érvényesülésének az egyik formája egy adott országban hadd szolgáljak egy nagyon primitív példával. Akkor, amikor Európában futballmeccseket szervezünk, és tudható az, hogy egy másik országból huligánok följönnek majd arra az adott európai mérkőzésre. Nos, amikor ilyen jelzések érkeznek, akkor a rendőrségek előzetesen megelőzési célból, anélkül, hogy bármiféle bizonyítékkal rendelkeznének konkrétan arról, hogy X személy majd el fog követni ilyen és ilyen bűncselekményt, akkor tehát a rendőrségek érvényesítenek egy ilyenfajta eljárást, együttműködve a társországoknak a rendőrségi hatóságaival, és ilyen módon sport segélyben részesítik, hogy úgy mondjam, a másik hatóságot, és alkalmazzák a közigazgatási fogvatartást, mert hogy alappal vélelmezhető az, hogy a huligánok bűncselekményekre készülhetnek. Ez egy nagyon hétköznapi, primitív szinte példa, de mégis azt hiszem jól mutatja azt, hogy miről is van szó amennyiben az elméletnek a szintjén egy adott személy terrorista cselekmény forrása lehet, arra lenne szükség, hogy a két ország, a palesztin hatóságok, illetve Izrael együttműködve, hivatkozván a Genfi egyezményre, érvényesítsék ezt az eljárást. Mindebből jól látszik, mennyire összetett eljárásról van szó, és a közigazgatási fogvatartást, mint olyat nem lehet kiiktatni a jogrendjükből, és ha másként járnánk el, akkor gyakorlatilag az világ valamennyi országában rosszul járnánk el. Na most persze felmerül a kérdés, hogy az országok szuverenitása hogyan érvényesül. És a, hogyha most minden egyes országba el kellene, hogy az Európai Unió küldjön egy szakmai megfigyelőt azért, hogy a közigazgatási fogvatartási eljárások hogyan érvényesül, akkor gyakorlatilag eljutnánk oda, hogy beavatkoznánk a harmadik országok vagy második országoknak a fellépésébe. Szóval mindezt csak azért mondom, mert rendkívül összetett kérdésről van szó, és akkor, amikor így érvelek, akkor azt nem azért teszem, mert hogy ezáltal ö, magyarázatot kívánik szolgálni arra, hogy miért nem vagyunk határozottabbak a fellépésünkben. Nem, arról van szó hogy egy rendkívül összetett folyamat ez az eljárás, és nem lehet csak politikai szempontból megítélni ezt a kérdéskört. Tehát ez lett volna az érve rendszeremnek a második nagy tétele. Következik a harmadik. Függetlenül attól, hogy milyen írásos kérdés születtek, illetve írásos kérdések születtek, ugyanis nem csak erről az egy kérdésről van szó, hanem egy tucatnyi ilyen fogalmazódott meg az utóbbi időkben. Tehát azt szerettem volna kifejteni, hogy a kérdés önmagában felveti az uniós szintnek a kérdés körét is, nevezetesen azt, hogy több intézményből áll az Európai Unió. Ugye vannak azok a kérdések, amelyeket az Európai Parlament fogalmaz meg, és ezekre nyilvánvalóan az LKS-nek válaszolni kell, de úgy, hogy globálisan gondolkodik, mármint az LKS, és figyelembe veszi az összes külügyi kapcsolatát. Aztán ott van szereplőként még a tanács is. Egy ilyen témában ha egy konkrét esetet vizsgálunk meg, X személynek a konkrét esetét, mint jelen esetben is ugye ez merült fel. A dolgok szinte azt mondhatom, hogy könnyebbek, mert amit csak lehet, azt hivatalosan megtettük kétoldalú kapcsolatoknak a keretében, a diplomáciai eszközökkel, és az eredmény pozitív kicsengésű volt. Tehát itt megadatott ez a konkrét eset, a konkrét személynek az esete. Viszont akkor, amikor a közigazgatási fogvatartásnak a kérdéskörét általánosságban kívánjuk megközelíteni, akkor nincs lehetőség arra, sem EKS-ként, sem más intézményként, mármint olyan intézményként, amely illetékes a kérdésben, együttműködve a 27-ekkel, szóval nem lehetséges az egész kérdést lefedni egy egységes megközelítésben, kérdésben egy irányt kiválasztva a válaszadásra. Na most nem akarok itt elrejtőzni Esten asszony mögött, illetve a tagállamok mögött, hanem itt azt szeretném csak kifejteni, hogy mennyire nehéz egy konkrét esettek összekötni a teljes jogintézménnyel rendkívül nehéz tehát a hidat megtalálni a kettő között az Európai Uniós külügypolitika keretében. És itt most a személyes véleményemet mondom el, hanem egyszerűen arról van szó, hogy rendkívül összetett ez a megközelítés, és nem csak a jó maga munkája, hanem a teljes csapatunknak a munkája nagyon-nagyon széles látókörrel kell, hogy rendelkezzen akkor, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozik. Tehát vigyázat, itt egy itt honest brokerként kell, hogy fellépjünk, ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a nagyon sokrétű ö, kérdés a, erre a sokrétű kérdésre, a sokrétű választ, megvizsgáljuk azt, hogy milyen konkrét fellépésekkel élhetünk. Ugye ott vannak az alapelvek természetesen, azok az alapelvek olyanok, amelyeket mi valamennyien vallunk, és ez kell, hogy az alapját képezze a megközelítésünknek. Tehát itt van az alapelveknek a kérdése az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig ott van az, hogy tulajdonképpen még csak pille súlyú az Európai Uniónak a külügyi politikája, ha egyáltalán már kialakult az. Szóval, ha a dolgokat a más szemszögből is meg lehet fogalmazni, szinte fordított logikával is megpróbálok röviden valamilyen választ adni erre a kérdéskörre is. Először is az LKS folyamatosan napra tűzi ezen kérdéseket, a két oldalú kapcsolatai során Izraellel, illetve az izraelikkel tárgyalva. De nem csak velük, hanem feltesszük ezt a kérdéskört a napirendre, akkor, amikor a tagállamokkal egyeztetünk, és hát pontosan tudják önök, hogy a napi rendeknek a kialakítása nem az LKS-től függ. De gondoljanak arra, hogy a társulási tanácsokban, az Európai Uniónak a nyilatkozataiban a két oldalú kapcsolatokban, amelyeket Izraellel folytatunk, a különböző állásfoglalásokban, amelyet az Unió kíván megfogazni, és amelyet képviselnek a képviselőink. Szóval ezek a kérdések mind-mind felmerülnek, és ezekhez kell, hogy a 27-ek a támogatásukat adják. Az Európai Uniónak az irányultsága e tekintetben az Izrael folytatott politika keretében a közigazgatási fogvatartásnak a kérdésében az EKS ilyen módon jár el, de ez tökéletesen kell, hogy lefedje a 27-ek által kialakított közös állásfoglalást. Úgy vélem, hogy abban a tárgykörben, amelyet önök felvetettek, erre törekedtünk, ezt tettük a nyilatkozatainkban, és azt hiszem, hogy a pozitív fejlemény is, Kader Adnánnak a szabadlábra bocsátása is jól mutatja mindezt. Ami pedig a másik, illetve úgy gondolják, hogy túl hosszú vagyok? Rendben, akkor eddig a hozzászólásom, és visszaadom a szót. Köszönöm szépen, semmi gond. Semmi gond. Egy percre válaszolhatnék? Elnök úr, egy percre. Köszönöm szépen. One minute, Mr. Sievics. Egy perc, Sievics úr és Tájnasszony. Köszönöm szépen. Aggasztó, hogyha valakit úgy tartanak fogva, ilyen adminisztratív módon tartanak fogva. A kérdés pedig ugyanakkor egy dzsihád, a dzsihád egy tagjára, egy dzsihádistára vonatkozik, aki a szervezetek pénzügyi öm, támogatását szervezte, és több akcióba is részt vett. A kérdések feltevője azt akarták, hogy ezt a fogvatartást elítéljék, ugyanakkor megtanultuk, hallottuk, hogy ez teljesen jogszerű ez a fogvatartás. Ez egy terrorista, akit korábbi terrorista cselekményei alapján tartanak fogva administratív módon. Nem lehet tehát eh, a fő képviselőtől azt várni, hogy elítélje ezt a fogvatartást, amennyiben ez jogszerű volt. Úgy hiszem, hogy a közel-keleten félreértéshez vezethet, hogyha beleszólunk ebbe a kérdésbe. És nem szabad, hogy pártoskodjunk, legfőképpen nem úgy, hogy nem ellenmezzük kellő alapossággal, hogy kit védünk, és nem az esetleges áldozatok kárára válik ez a védelem. Oui. Euh, votre réponse... Euh, Igen. Sajnálom, de az ön válasza nem elégít ki, sőt, ö, egyszerűen rosszul veszem azt. Azt válaszol, hogy ez a jogkategória minden országban létezik, ez nem áll. Én ügyvéd vagyok, jogász tehát, és foglalkoztam a kérdéssel. Csak korlátozott ideig lehet fogva tartani az embereket, márpedig Izraelben húsz évig is fogva tartják az embereket. Ilyen nem létezik sehol a világban, és főként olyat nem mondjon, hogy ilyen létezne akár Németországban, Franciaországban, vagy bármely európai országban. Sajnálom, de ilyen mondani, hogy ez a, az intézmény létezik valamennyi országban, ez nem áll. Aztán Ugye az, hogy mennyi ideig tartják fogva az adott szemét, ez nagyon változatos megoldást kap a különböző országokban. Egy napot, két napot, három napot, négy napot, de ennél hosszabbat nem. Úgyhogy ö, esetleg a meghosszabbításokkal egy hétig, de ennél tovább biztos, hogy nem tart a fogvatartás. A fogvatartást utána meg kell szüntetni, és vagy vádemelés történik, vagy pedig szabadlábra bocsátás. Már pedig ez is hiányzik az adott esetben, ö, amennyiben terroristáról van szó, a bírósági eljárásra van szükség, már pedig bírósági eljárásra csak a bíróságok végezhetnek, és amennyiben vádemelés nem történik, akkor a bíróságok sem járhatnak el, és ebből adódik az, hogy valaki ott marad a börtönben akár 20 évig is, és nem ura a saját sorsának. Ezt kívántuk felvetni, és kérni, hogy, kértük, hogy vizsgálnak meg, már nagyon sok olyan konkrét eset van, amikor felléptünk, és köszönöm szépen, az, tehát összehasonlításról beszéltem itt a többi európai országgal főként. Köszönöm. Dank u wel, voorzitter, dat ik hier nog op mag reageren. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy még egyszer rátérhetek, vagy beszélhetek erről. Köszönöm szépen, tehát, és a, azt még hagy jelezzem, hogy 12 percet szentett az LKS témára, és valóban ez az időtartam azt sugalná, hogy a sugálhatja látszata, hogy komolyan veszik a kérdés felvetésemet, már pedig ez nem így van. Akkor, amikor Ashton asszony ugyan azokat a szavakat használta, mint a bizottságnak eh, a képviselője, akkor ebből arra lehet következtetni, hogy a dolgok nem hatákonyak, és ö, eh, lehetséges bizonyban fogva tartani vádemelés nélkül személyeket. Az Európai Parlament július 5-én azt fogalmazta meg az állásfoglalásában, hogy véget kell vetni ennek a gyakorlatnak, az adminisztratív fogvatartási gyakorlatnak, és véget kell vetni annak, hogy a palesztin állampolgárakat bármiféle jogi eljárás nélkül és vádemelés nélkül fogva tartsanak. És ugyanazt a kérdést teszem ennek fényében fel, mint az imént. Nevezetesen Ashton azt, hogy mit fog tenni azért, hogy a dolgok konkrétan váljanak, ne csak szavak hangozzanak el, szó folyamok folyjanak, hanem konkrét cselekményekre is szó sor kerüljen, és ne csak az történjen, hogy mi csak az aggájainkat és aggodalmainkat fejezzük ki, de más nyomásgyakorlás nem történik. És úgy vélem, hogy Izrael szemben sokkal enyhébbek a megfogalmazások, mint más országokkal kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönjük, ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra ezennel. Jana Hibáskova asszony, korábbi kolléganőnk hozzánk érkezett ma. Ezen a héten volt egy konferencia, amelyen az ENSZ nagykövetek vettek részt. Volt egy ülés, amelyen Schulz elnök úr, Cashman kolléga a delegáció elnökként, valamint én is részt vettem a külügyi szakbizottság elnökeként. Elmondtuk, hogy ha a nagykövetek valamilyen okból itt járnának Brüsszelben, akkor kérjük, hogy időben értesítsenek bennünket, hiszen hogyha már valaki itt jár, akkor szívesen értesülünk az újabb fejleményekről is. És az egész régióbeli fejlemények, illetve az iraki események kapcsán korábbi kolléganőnket, Hivaskova asszony kértem meg, hogy számoljon be nekünk röviden. Szeretnék köszönetet is mondani Jánának azért, amit tesz. Mindig azt mondom, Jana hordja a nadrágot a külügyi szolgálatban, mert ilyen biztonsági körülmények között Bagdadba utazni nem olyan vicces, mókás dolog, hiszen mindez nagyon nagy kockázatokkal jár. És ő biztosan nem teszi szóvá, de egy kollégám beszámolt nekem az ottani helyzetről, aki ott járt. A mi EU-s követségünk ott egy konténerben helyezkedik el a brit nagykövetség kertjében. A legméltatlanabb körülmények között, a legrosszabb munkakörülmények között dolgoznak, és úgy tudom, semmiféle biztonsági intézkedések ezeket nem tudnak foganatosítani önállóan. És ha megnézzük, hogy milyen körülmények között dolgoznak ott, milyen biztonsági helyzet uralkodik ott, akkor azt hiszem közös felelősségünk, hogy akkor, hogyha valakit EU-s képviselőként kiküldünk valahová a világba, akkor megfelelő munkakörülményeket teremtsünk a számukra. Nem kritizálok senkit, remélem nem ért félre senki, de úgy gondolom, az ilyen dolgokra oda kell figyelnünk, és rendbe kell hozni ezt a helyzetet. Fontos, hogy ezekre odafigyeljünk, felelősségünk van ezen a téren. Jána, köszönöm szépen, hogy időt szakítottál ránk, tiéd a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És elnök úr. Az emberek általában azt mondják, ilyenkor, hogy milyen nagy megtiszteltetés számukra, hogy korábbi kollégáik előtt szólalhatnának fel, olyan kollégák előtt, akik egy biztonságosabb, stabilabb Európáért harcolnak. De ma azt hiszem, valóban örömömre szolgál, hogy megoszthatom önökkel gondolataimat. Szeretném önökkel megosztani, igazi szakértői véleményemet, nem csak azzal kapcsolatosan, hogy mi történik Irakban, de szólni fogok arról is, hogy az egész régióban mi történik jelenleg. Irak jelen pillanatban túl, túlon túl törékeny ahhoz, hogy valamilyen módon beavatkozzon a szíriai eseményekbe. Irakban mély vallási megosztottság uralkodik, az amerikai megszállás maradványai, öröksége feloldatlan, nincs törvény a federalizmussal szemben, semmiféle jogalkotás nem történik arról kapcsolatosan, hogy mi történjen a nyereséggel, amelyet az ország a hatalmas földgáz és kőolaj tartalékaiból nyer. A helyzet rendkívül ellenséges, erőszakos, és Előfordulhat az elkövetkezendő években um, Észak-Kurdisztán és Irak, uh, Észak-Kurdisztán elszakadása Iraktól. Ami történik, a Szíria miatt uh, történik. Sokszor Boszniát emlegetjük hasonlatként, amikor Szíriáról beszélünk. Tulajdonképpen a részekre szakadás, uh, területekre szakadásról beszélünk. Van egy Észak-Kurd zóna, amelyet eh, nagymértékben támogat Bashar al-Assad. Vannak nyugat eh, szunnita törzsek is. Halab Aleppo eh, lehet, hogy Szarajevóvá válik. Ugyanarra sorsra jut, mint Szarajevó. Ezen a héten lesz egy nem hivatalos találkozója az európai külügyminisztereknek Szíriával kapcsolatosan. Biztosak vagyunk abban, hogy a szíriai háború nagyon hosszadalmas lesz, és az etnikai tisztogatás már most kezdetét vette. Az amerikaiak a törököket felkérték, hogy legyenek jelen, a fejlemények során is egy pufferzónát nyissanak meg. A török katonaság világosan kimondta, a török hadsereg világosan kimondta, hogy megteszi, amit tud. A katonaság rendszeresen bombázza Észak-Irakot, és hogyha megengedjük, hogy a törökök beavatkozzanak a szíriai konfliktusba, nagyon nagy gondunk lesz a kurdokkal. Barzáné a kurd regionális kormány vezetője, bármit is tesz azonban a PKK támogatására szorul, és hogyha ez megtörténik, akkor közvetlen konfliktusba keveredik Törökország. Törökország mindent megtesz annak érdekében, hogy Szíriában befolyást szerezzen, és ha ez megtörténik, akkor a kurdokat legyilkolhatják, és utána a határok kérdése is felmerül. Hogyha ez megtörténik, Irak iráni befolyás alá kerül, Ez egy borzasztóan aggasztó helyzet. Itt van Libanon is ezen kívül, és hogyha a Hezbollával kialakult helyzet tovább bonyolódik, akkor egy hosszadalmas etnikai vallási konfliktus elé nézünk a mediterrán térség keleti, keleti határán, amely ugye az Európai Unió keleti partnerségének és keleti szomszédságának közvetlenül érintett területe. Már most a szíriai helyzet nemzetközi esedését láthatjuk, úgymond, és bármilyen nemzetközi mechanizmus jön létre, Irakot is szem előtt kell tartanunk, hiszen egy nagyon törékeny területről van szó. Kik a fő szereplők? Mindenek előtt Oroszország, és nagyon fontos, hogy Oroszországot ismét arra rábírjuk, hogy visszatérjen a tárgyalóasztalhoz. Fontos egy közös nemzetközi mechanizmus kialakítása, ezen dolgozunk jelen pillanatban nagy erőkkel. Mindazonáltal, ahogyan elmondtam, előfordulhat, hogy Irakban eszkalálódik a helyzet. Ira- Irákon belül vallási ellentét feszül, séták, szunniták, kurdok, feszülnek egymásnak, nincs olyan, hogy iraki nép, iraki nemzet. Az iraki lakosság 35 éven keresztül folyamatosan háborús helyzetben élt, 4,6 millió ember még mindig eltűnt Irakban, eltűntnek minősül. Az elektromos ellátás és a vízzel történő ellátás sporadikus, hatalmas területeken nincs semmilyen szennyvízelvezető rendszer. Több millióan mély szegénységben élnek, és mi, az európai delegáció egy konkrét problémával szembesülünk, és én úgy gondolom, hogy ez igazságtalanság ennek a megléte. Sokszor beszélünk erről, ez az Ashraf tábor, Camp Ashraf problémája. A táborból most a Camp Huriába szállítják el a fogvatartottakat, ami, illetve a menekülteket, ahol sokkal jobb körülmények uralkodnak az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. 24 órán keresztül például elektromos árammal történő ellátás biztosítható, sokkal jobbak a körülmények. Hallottam egy menekült táborban lakótól, hogy a családja soha korábban nem rendelkezett 24 órás elektromos árammal való ellátással. Egy dolgot szeretnék mindenképpen leszögezni. Az új táborban, Huria menekült táborban vannak már most olyan emberek, akik gyakorlatilag az EU tagállamaiban éltek korábban. Fontos, hogy őket az érintett tagállamok visszaengedjék. Emellett 391 menekült jogosult összességében, hogy Európában élhessen. Ez hata, hogyha a tagállamok meglépnék ezt, akkor ez hatalmas segítség lenne az iraki kormánynak, és hatalmas dolog lenne az Európai Unió szempontjából is. Az iraki kormány hatalmas nemzetközi nyomás alatt van, mindent megtesz, amit tud, hogy a biztonsági helyzetet fenntartsa. Ez idáig egyetlen egy biztonsági incidensre sem került sor, amennyire én tudom. Voltak 5 plusz 1-es megbeszélések Iránnal, és Irán lassan 200 kg dusított uránra tesz szert, ez egy kritikus tömeg. Estön Báró asszonynak segítünk a tárgyalások lefolytatásában, ezek nagyon fontos tárgyalások. És el kell, hogy mondjam, hogy nagyra értékeljük az ő szerepvállalását. Hogyha az amerikaiak és oroszok nem tudnak Szíriáról beszélni, Iránról legalábbis tárgyalnak, és ez nagyon fontos, azt kérném, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogassuk ezeket a tárgyalásokat. Moszóban még mindig erős az Alkaida, Irán befolyása is erős, Kurdisztánban és Szíriában háborúdul, hat munkatársammal mi egy konténerben munkálkodunk, nincs saját irodánk, nincs saját autónk, és nincs saját biztonsági szolgálatunk. A mai szavazások során gyakorlatilag olyan csökkentéseket szavaztak meg, ami miatt én egy további évet fogok eltölteni egy konténerben, és a biztonsági szolgálat nélkül. Kérném, hogy erősítsék az Európai Külügyi Szolgálat kapacitását. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen. Az első felszólalónk Stevenson úr, az Irakhoz fűződő kapcsolatokkal foglalkozó delegáció elnöke Stevenson úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm eh, Jana Hibáskovának a beszámolót. Azt szeretném elismételni, amit ön is mondott, elnök úr. Borzalmasnak tartom, hogy bármely külügyi szolgálati munkatársnak ilyen körülmények között kelljen dolgoznia. Jártam Bagdadban, láttam, hogy Janának milyen körülmények között kell élnie, és ez elfogadhatatlan az Európai Unió bármely képviselője esetében. Ahogyan ön is hangsúlyozta, elnök úr, mindenféle biztonsági intézkedések és szolgálat hiánya ilyen körülmények között. Nos, amikor Bagda- Bagdadban voltam, amikor, és amikor meglátogattuk talibáni elnököt a zöld zónán kívül, akkor megtámadtak bennünket a Tigris folyón mentén haladva. Nap mint nap sor kerül ilyen jellegű támadásokra. Tovább folytatódik az erőszak és a lázongás. Hogy a külügyi képviselőinket ilyen mértékben védtelenül hagyjuk, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Megdöbbenve hallgattam Habaskova asszony szavait a mai szavazásról. Valamilyen módot kell találnunk arra, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Nem hagyhatjuk, hogy Jána és munkatársain, ha kevés munkatársról van szó, és ez már önmagában is szégyenletes, hiszen 50-60 ember dolgozik a Bahamákon például a külügyi szolgálat kötelékében, és Irakban csak hatan. Tehát kérem a szakbizottságot, és önt is kérem, elnök úr, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg, hogyan tudjuk orvosolni ezt a szörnyű helyzetet. Ugyanakkor azonban azt is megismételném, amit Jen elmondott Irakról. Én azt látom, hogy egyre romlik ott a helyzet. A múlt héten 26 embert kivégeztek egyetlen egy hét leforgása alatt. Nap mint nap kivégeznek embereket Irakban. Három, három ezek közül nő volt egyébként. A Human Rights Watch és az Amnesty International azt mondja, nehéz kivizsgálniuk, hogy kikről van szó pontosan, és mivel vádolják meg őket. Az iraki hatóságok azt állítják, terroristákról volt szó. Azt látjuk, hogy az iraki televízióban felvonultatják ezeket a megvert embereket, akiket világosan megkínoztak, és nekünk azt mondják az iraki hatóságok, hogy ezek terroristák, akik bűnösnek vallották magukat, valószínűleg miközben kínozták őket, és őket kivégzik, akasztással, általában anélkül, hogy bármilyen bírósági eljáráshoz hozzáfértek volna. Katasztrofális a helyzet. Ugyanakkor semmiféle, semmit nem hallunk az amerikaiak részéről. Ők nem sérelmezik a helyzetet. Természetesen az amerikaiak most szégyenkeznek, és lelkismeretfordulásuk van, hiszen saját országommal, az Egyesült Királysággal együtt illegális módon lerohanták Irakot, aminek következtében irakiak, iraki civilek tízezrei haltak meg, és most az amerikaiak kivonultak, anélkül, hogy egy működő demokráciát hagytak volna hátra. Nuriel Malaki miniszterelnök elveszítette két mandátum héján a legutóbbi választásokat, de gyakorlatilag a mullahok és Irán segítségével mégiscsak elfoglalhatta a miniszterelnöki széket. Azok, a, azok, akik hozzásegítették őt ehhez, most megkérdőjelezik az ő vezető szerepét, illetve posztját, ugyanis a védelmi és biztonsági minisztériumi székeket nem allokálták, ő maga gyakorolja a hatalmat ezen területek felett, és gyakorlatilag egy diktátor hatalma van a kezében. És most azt látjuk, hogy emberek tűnnek el az utcáról, nap mint nap embereket kínoznak meg, és a nemzetközi statisztikákból tudjuk, hogy Irak a második legkorruptabb ország a világban, Egyedül Szomália korruptabb nála. És mégis, Habaskova asszony is elmondta, hatalmas nyereségre tesznek szert az olajtartalékok kiaknázásával. Dollármilliárdok folynak az országba. Amikor tavaly ott jártam, azt mondták nekem, hogy az a tény, hogy azt a tényt orvosolni fogják, hogy nincs elektromos áram, nincs vízellátás, nincs szennyvízelvezetés, de ez nincs így, a pénz egyszerűen eltűnik. Szeretném elmondani, elnök úr, hogy nagyon pontosan meg kellene néznünk, hogy a jövőben milyen segélycsomagot szavazunk meg Iraknak. Fontos, hogy a jó kormányzás feltételéhez kössük a segítségnyújtást, sőt, ezen túlmenően azt kellene üzennünk, az iraki kormánynak, hogyha nem javítják az emberjogi helyzetet, hogyha nem gondoskodnak a szükséges alapvető szolgáltatásokról, mint vízellátás, áramellátás, és így tovább, hogyha a koalíciós kormány alapját szolgáltató megállapodásnak nem tesznek eleget, akkor akár még szankciókat is foganatosíthatunk Irakkal szemben. És egy végső gondolat. Amikor Nuriel Maliki nemrégiben Teheránban járt, és ott vezetőkkel találkozott, Hamenei ajatollahal, akkor Hamenei gratulált neki három dologhoz, mondván, jól tetted, hogy kirúgtad az amerikaiakat, jól tetted, hogy nyíltan támogattad Bashar al-Assadot Szíriában, és gratulálok ahhoz, hogy az ellenzéki erők ellen felléptél. Hogyha ezek olyan dolgok, amik miatt gratulálnak valakinek, hát akkor ez valóban szégyen. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, gyorsak kell lennünk, mert fontos, hogy Ukrajnára is rátérjünk. Egy perc, Omer Rojtan asszony. One minute only. Yeah. Föl, um, eh, eh, én. Csak egy percben. <clears throat> Jó, másfél percben, mert születésnapja van. Na hát köszönöm. Ezt aztán köszönöm, elnök úr. Jól kezdi. Gondom van. Ugyanis gond ugye rendkívül nehéz helyzetben élnek emberek, és ezek ö, pénzt kapnak, de ezt a pénzt tulajdonképpen miért nem jobban használják fel, miért nem valóságos ö, olyan kedvezményzetek kapják, akik igazán nyomorban élnek. Ez lett volna az első kérdés felvetésem. A második pedig a következő. A politika hatásokról esett szó, nem említette Törökországot, amely tagja a NATO-nak, és mint tudják, én Törökország témájában jelentéstevő vagyok. Törökországgal kapcsolatosan mindig is ugyanazt hangoztattuk, ö, ö, ott van a PKK is, fel kell venni a kellő harcot, a fellépésnek megfelelőnek kell lenni, a PKK-vel kapcsolatosan. A PKK-nak a nyúlványai egészen Irakig nyúlnak. Mi mit tehetünk európaiként azért, hogy segítsük Törökországot? Nem mondhatjuk azt, hogy Törökország állítson le mindent, csak azért, mert a PKK, a terroristák jelen vannak Törökországban. Törökországban is. Mi a megoldás? Milyen megoldásokat lehet elképzelni? Ez a kérdésem. Dank. Köszönöm szépen. Tájnasszony egy percben. Hát egy kicsit én is egy perc, rövidnek tartom az egy percet. <clears throat> Sajnos nincsen születésnapom. Köszönöm Hibaskov asszony a bevezetőjét, köszönöm, hogy a Szíriáról is beszélt. Egy nagy ajatollak meghívására Irakban jártam én is, és igazolhatom, hogy minden mindenki ellen van Irakban, és valóban katasztrofális a helyzet, például az áramellátás tekintetében is. Két kérdésem van. Az első kérdés, Asrafi tábor arra vonatkozik, melyel mindig foglalkozunk. Tudomosom szerint az új tábor nem jobb, mint a régi. És két héttel ezelőtt Berlinben az elnök jobb kezel látogatott meg, aki felel az Asrafi tábor megszüntetésért, és azt ígérte nekem, hogy év végéig megszűnik a tábor. Erről döntés van. És utána pedig arról is beszélt, amiről ön is beszélt, hogy az európai tagállamok ez ideig nem voltak nagyon kooperatívak a saját állampolgáraik visszafogadása tekintetében. 391 fogvatartottról beszélt, és ezt kérem, hogy erősítse meg. Ezen felül azt is mondta, hogy Irán hajlandónak mutatkozott arra, hogy 89 embert visszafogadjon. Ezek olyan emberek, akiket akár az Interpol is keres, nemzetközi nyomozó, nyomozás van ellenük. Tehát az Asrafi tábor tagjait csoportokra osztották, és voltak éppen az EU és az amerikaiak igen bólita beleegyezésére várnak, és akkor már szállítják is az embereket az Asafi táborból. Azt javasolta, hogy egy helyi megkérdezést folytassunk, hogy mi is biztosak legyünk az EU részéről abban, hogy minden jól, tisztességesen zajlik. Egyetért hogy egyetértenek ő azzal, hogy Iránnal, vagy pedig a saját származási országokba visszatérjenek azért, hogy biztosítsuk, az elnök elvette a mikrofont. Hát jó, most mit mondjak, mondja felszólaló. Köszönöm szépen, rövidre fogom magamat, mondja Luna csak képviselő. Köszönöm szépen a zöldek EFA frakció nevében ezt a kitűnő e, beszámolót, amely megmutatta, hogy nem csak Irakban, hanem a régióban miről van mi forog kockán. Nem mondhatom, hogy élveztem a beszámolóját, de hát nagyszerű beszámoló volt. Egy kommentárom és egy, ész, egy kérdésem van. Kezdem a kérdéssel. Hogyan ítéli meg Szaudi-Arábia helyzetét a régióban? A probléma vagy a megoldás része Szaudi-Arábia? Hiszen sok régióbeli országból azt halljuk, hogy Szaudi-Arábia az iszlamisták finanszírozásában sok módon részt vesz, tehát ilyen módon nem a megoldás része. Másrészt pedig azt is kritikát hallunk, hogy az EU nem elég szigorú Szaudi-Arábiával e tekintetben. Nem annyira, mennyire lennünk kellene. Hogy ítéli ezt meg? Észrevételem pedig meg szeretném köszönni információját és kommentálját az Asrafi táborról és én is arra buzdítom a tagállamokat, hogy fogadják vissza az állampolgáraikat. De nem szabad elfelejtenünk, hogy nem ez a fő probléma Irakban, pedig egyes képviselőtársaink ezt mondják. Nagyra értékelem tehát az ön információját, amely megbízható áttekintést adott az Asarfi táborról és az emberek eh, helyzetéről, és talán így képviselőtársaim is kontextusban látják a helyzetet. Köszönöm szépen, és jó szerencsét önnek! Oh, okay, I'll try. um, Camp eh, Ashraf. Az Asrafi tábor. Valóban a húriai tábor se jobb, mint az Asrafi tábor. de hát valóban összehasonlítható, ennyit mondhatok. Nincs uszoda, ott nincs uszoda, nekünk van uszodánk, tehát a mi helyzetünk se sokkal jobb. Egyébként az Asrafi tábort az európai adófizetők pénzéből tartják fenn. Az UNHCR 64 munkatársa folytat meg interjúkat, meghallgatják a a kemben lévőket mindenki menekült joggal rendelkezik, és egy ilyen interjú egy vagy két napig tart, és ezek az emberek a saját önéletrajzokat találták ki, ez tiszta fikció, tehát valóban két, néha két napig tart, hogy megtudjuk, hogy hol születtek, hogy hívják őket igazából, és mi az igazi életük, mi, milyen múltjuk van. Tehát ez egy szekta. Az EU, az ENSZ megfigyelőket azért fizetjük, hogy a 7-7 napján és 20 nap 24 órában jelen legyenek. Martin Kobler, a német nagykövet hihetetlen munkát végez, és őt azzal vádolják, hogy náci fasiszta, még olyan új még a New York Times vagy a Washington Post is ezzel vádolja ezt. Felháborító ez a helyzet, hogy egy európai, egy néme, német nagykövetet nácinak és fasisztának nevezzék, pedig ez megtörténik. Ami pedig a különböző állampolgársági felosztást illeti Németország több mint tíz meghallgatást kell, hogy le, folytasson, de mondjuk Spanyolország, Olaszország már jelezte, hogy visszafogadja a, a, a asrafiakat, és ez az, amiben mi segíthetünk. Ami pedig a Szaudi-Arabiát illeti a vahabistákat és másokat is támogat persze Szaudi-Arábia. Szíriáról pedig azt mondhatom, hogy jelenleg Törökország és a törökországi iszlám befolyása nagyon nagy Szíriában, valamint Szíria iszlamizációjában a, pénz, a török pénz nagy szerepet játszik, nagyobb szerepet, mint a Szaudi-Arábiában. És Irakban pedig valóban iz Irán jelenléte nagyon jelentős. De itt nem csak Egyiptom, hanem Pakisztánra is figyelnünk kell. Tehát nagyon figyelnünk kell, hogy Pakisztánban mit finanszíroz Szaudi-Arábia. Az Európai Külügyi Szolgálat persze tisztában van ezekkel a kérdésekkel, ami a pénzt illeti. Az Európai Unió több mint egy milliárd eurót fizetett Iraknak. Ez egy olyan pénz, amelyel az ENSZ eh, fellépést finanszírozták eh, több mint 60%-ban. A következő pénzügyi tervidőszakban kérem biztosítsák, hogy az ENSZ-nek átutalt pénzt az ENSZ elismerje. Ma bármilyen ENSZ szervezete, ONHCR vagy az UNICEF által folytatott eh, program 50%-ában európai pénzek jelennek meg, és soha nem tüntetik fel. 398 millió euróért felelek én 38 projektba, két eh, helyi ügynököm és egy szerződéses munkatársam van, nincsen biztonsági tévem, tehát, témem, tehát nem tudom elhagyni Bagdadot. Tehát hogy lehet ezt a 400 millió eurót, eh, euró felhasználását Irakban ellenőrizni? Iraknak nem pénzre van szüksége. Irak minden évben 50 milliárd eh, dolláros szuficitje van a költségvetésben, csak nem tudják, hogy költsék el a pénzt, nem tudják, hogy érjenek meg egy szerződést, nem tudják, hogyan készítsenek egy szerződést, soha nem értek ki közbeszerzést, nincs szükségük a pénzünkre a technikai szakértőinkre van szükség azért, hogy a jogi osztályokban, az elektromossági, az olajügyi minisztériumban, az olajinfrastruktúra minisztériumban üljenek, és olyan szerződést írjanak, segítsenek megírni, amelyet a nyugati cégek is elfogadják. Ez a problémájuk, nincs kapacitásuk. 35 évig lemészárolták az országot, és a mi szakértelmünkre van szükségük, a segítségünkre van szükségük, hogy megosszuk a szakértelmüket. Tehát nem pénzre van szükségük, szakértelemre van szükségük. Végezetel pedig a jogi, jogállamiság, a korrupció, az eltűnő emberek kérdése. Valóban Irak a terrorista lista még ma is az első helyen áll, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a terrorizmus ellen fellépjünk. A partneri együttműködési megállapodás mellett kérem tehát, hogy segítsenek abban, hogy ratifikáljuk a partnerségi megállapodást. Az első pont ebben a terrorizmus elleni harcban való közösségről beszélt. 46 európai a jogállamiság területén dolgozik, akik börtönökben dolgoznak, tanítanak, képeznek, és például a rúszafai börtönben is, amely pedig egy alkaide börtön dolgoznak. Fantasztikus munkát végeznek, Sajnos azonban a mandátumok 2013-ban lejár sok száz millió euróba került ez a misszió, most kezd működni, van implementációs kapacitásunk, és most vonulunk vissza. Hát ez egy igazi halálos döfés lesz a jogállamiságnak. Az amerikaiak nem tettek semmit az jogállamiság megteremtése területén, az irakiak meg azt se tudják, mi fán terem a jogállamiság. Kérem, támogassák tehát a partnerségi együttműködési megállapodás ratifikációt, és támogassák azt, hogy ne vonuljon ki Irakból. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagykövet asszony. Sikert kívánok önnek a munkához, és térjen biztonságba vissza majd Európába. Következő napi rendi pontra térünk rám. Negyed órás késésben vagyunk eszmecserem